rá szóval is térünk azonnal a szavazásra. Kezdjük. Azon öt állásfoglalás indítványjal, amelynek tárgya Tibet, illetve a ö, szerzetesek önégetése. Név szerinti szavazást nyitok meg, az állásfoglalás indítvány egészére vonatkozóan megnyitom a szavazást. Everybody had the chance to vote. Mindenki leadhatta a szavazatát, lezárom a szavazást. A eredmény magáért beszél, nagy többséggel elfogadtuk az indítványt. Következő szavazásunk tárgya 6 indítvány Bahrein tárgyában. Itt is közös állásfoglalási egy indítványról van szó, annak egészéről szavazunk. Ki van mellette, ellene, tartózkodók, világos többséggel elfogadtuk. És végül Rafanacsid ügyében megint közös állásfoglalásra irányuló indítványra név szerinti szavazást nyitok meg. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Világos többséggel elfogadtuk ezt az indítványt is. cseh nyelven folytatom. Tehát az első olvasatban a bizottság egyes feltételekre halászati intézkedésekre vonatkozó indoklása a közös halászati politika keretében